kíván felszólalni, egy-egy percben kapnak szót. Mina Tilnek adom meg a szót elsőnek, egy percben. Nu este aici domnul Pospisil, un minut. Nincs itt, akkor Pospisil úr kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, valóban meg szeretném magyarázni leadott szavazatomat. Az iszlám állammal kapcsolatban megfogalmazott állásfoglalással kapcsolatban. Ez nem név szerinti szavazás volt. Én szeretném, hogyha cseh választóim tudnák, hogy én támogattam az iszlám állam elleni állásfoglalást, mert az iszlám államot nagyon veszélyes formációnak tekintem. Nem akarom szervezetnek nevezni, de ez egy olyan embercsoport, amely tömegesen követel emberiség elleni bűn, tényeket, és minden erőnkkel le kell gyűrni az IS-t, és meg kell erősíteni a koalíciót az iszlám állam ellenes erők között, és garantálni kell, hogy ehhez megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésünkre, ha eszkalálódna a helyzet. Ha semmit nem teszünk, akkor az iszlám állam veszélye, fenyegetése kiterjedhet akár Észak-Afrikáig is. Sikátáré! Köszönöm szépen. Most Polcsák úr kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is el szeretném mondani, hogy én, biztos, én is az iszlám állammal szemben adtam le a szavazatomat az állásfoglalás mellett, és méltatlanak tartom azt, hogyha bárki is nem fogadta ezt az állásfoglalást. Ugyanakkor szavazatmagyarázatomban rá szeretnék mutatni arra, hogy nagyon fontos, hogy az EU tagállamai és egyéb szövetségeseink közös szövetséget alkossanak, erős szövetséget az iszlám állammal szemben, és az ENSZ biztonsági tanácsának a döntését várjuk, illetve üdvözöljük, és tovább kell lépni ezen az úton, nem elég újra meg újra elítélni az iszlám államot, hanem az európai tagállamoknak és szövetségeseiknek elég eltököltséget kell mutatniuk a tekintetben, hogy fellépnek, ha kell, fegyveresen is. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is támogattam az állásfoglalást. Úgy gondolom minden pontja igaz annak, Különösen a kilencedik pontról szeretnék szólni, aminek nagyon örültem. Különösen, ha megnézzük az okokat. Itt tényleg arról van szó, hogy az iraki kormányt felszólítjuk, hogy, hogy reprezentatív legyen. És valamennyi társadalmi, politikai, etnikai csoportnak az államban, a közigazgatásban képviseltetve kell lennie. Én különösen annak örültem, hogy az én szemszögömből ez volt a kezdő löket, Megvolt a kezdőlöket, ami, ami az embereket, radik, ez volt az a kezdőlöket, ami embereket radikális hozzáállásra késztette, de aztán végül egy kiegyensúlyozott álláspont született. Köszönöm. Domnul... Köszönöm szépen. Most pedig Briői úr következik, de nincs itt, ezért Kelly úr következik. Uh, firstly i think it's a pity azt gondolom, hogy sajnálatos, hogy nem volt név szerinti szavazás a záró szavazásnál, mert akkor a jegyzőkönyvbe került volna, hogy a képviselők elnyomó többségé az iszlám állam tevékenységét elítéli minden fenntartás nélkül. Rendkívül brutális mozgalomról van szó, ilyen szörnyűséget a világ még nem látott, legalább a modern világban, a modern korban nem. Nagyon sok az emberi jogokat nem tartják tiszteletben, nagyon sok lefejezés láttunk, az, a nőket ajándékul osztogatják a katonáknak, kikényszerítik a házasságokat. Ezt fenntartás nélkül el kell ítélni. Minden lehetséges eszközzel el kell érnünk azt, hogy egyszer és mindenkorra megszűnjön ez a fajta tevékenység. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm. Ennek a mai délelőtti ülésünknek a jegyző